Oh. Um, külön köszönetet szeretnék mondani önnek ezért. De mindenek felett szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek az érdekes kérdésekért, és szeretnék köszönetet mondani Dombrovski úrnak a válaszaiért. Most öt percet kap, hogy egy rövid zárónyilatkozatot tegyen. 5 percet kap tehát az ülés berekeztése előtt. Öné a szó. Tisztelt európai parlamenti képviselők, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőségem nyílt erre az eszmecserére Számos, a számos kérdésért is szeretnék köszönetet mondani. Ezeket természetesen nyomon kell követni, még további munkára van szükség velük kapcsolatban. Szeretnék nagyon szorosan együttműködni az Európai Parlamenttel, hiszen én magam is Európai Parlamenti képviselő voltam. Együtt tudunk felülemelkedni az előttünk álló kihívásokon. Továbbra is meggyőződésem, hogy még egy válasza adós maradtam, és bírálat érhet, hogyha két percben nem tudtam megfelelően válaszolni. Ez a lettországi hibákra vonatkozik. Amikor Lettország válságon ment át. Az országspecifikus ajánlásokban találnak erre néhány választ a politi- szakpolitikai területekre vonatkozó ajánlásokban az energiafüggetlenség meg erősítése különösen tekintettel a geopolitikai helyzetünkre, aztán a bérek közötti egyenlőtlenség miatt, amivel már a csatlakozási folyamatban is kellett foglalkoznunk, aztán az igazságszolgáltatás megerősítése, a fizetésképtelenségi problémákkal kapcsolatban különösen. Más országok is kaptak ilyen jellegű ajánlásokat az ország specifikus ajánlásokban, de vannak olyan hiányosságok, amelyekkel Lettországnak igen komolyan kellene foglalkoznia. Az új kormány nem sokára fog létrejönni, néhány nappal ezelőtt voltak a választások. Ezeket az ajánlásokat nagyon komolyan fogjuk venni a jövőben, és meg fogunk velük birkózni, meg fogunk ezekkel a problémákkal remélhetőleg birkózni illetve azok a kihívásokkal, amelyekkel most Lettország szembenéz. Ami az új bizottság munkáját illeti, azt hiszem ismét hangsúlyoznom kell, hogy új struktúra fog életbe lépni. Tehát még nincs minden teljes mértékben a legapróbb részletekig kidolgozva. De a konzultációk után, amelyeket a biztos jelöltekkel folytattam, elmondhatom, hogy készen állunk arra, hogy az együttműködés szellemében csapatként dolgozzunk együtt. Már is csapatként dolgozunk együtt bár különböző politikai háttérből érkezünk. De hát eredményeket kell felmutatnunk, hogy Európa képes legyen előrelépni, és megbirkózni azokkal a kérdésekkel, amelyeket az embereket leginkább izgatják. A gazdasági növekedés, a foglalkoztatás, a bérfejlesztés, illetve az európai gazdasági és szociális modell ezek a kérdések. Ismét szeretnék köszönetet mondani ezért a meghallgatásért önöknek, és nagyon várom azt, hogy szorosan tudjunk a jövőben is együttműködni. Köszönöm. Köszönöm. A további eljárással kapcsolatban néhány megjegyzés. Lesz egy közös értékelő ülés, az ECON elnöke, a koordinátorok is részt fognak ezen venni, 7 órakor, ma este 7 órakor az ASP 3G2-es teremben fogunk találkozni, ahol megpróbáljuk az összes agályt, aggodalmat sorra venni. Aztán lesz egy értékelő levél tervezet, amelyet ennek alapján megfogalmazunk, ezt nagyjából ma este 10-kor fogjuk köröztetni. Holnap, illetve október 7-e kedd reggel 9 óra az reakciók elküldésének a határideje ehhez a levélhez, és arra kérném a foglalkoztatási koordinátorokat, hogy jöjjenek ide hozzám, hogy meg tudjuk beszélni azt, hogy mi most mit fogunk tenni a foglalkoztatási szakbizottságban. Tehát a foglalkoztatási szakbizottság koordinátorit kérem, hogy jöjjenek ide a pulpitushoz. Köszönöm szépen Dombrovskis úrnak, hogy részt vett az ülésen, és a két szakbizottság összes tagjának szeretnék köszönetet mondani az intelligens és érdekes kérdésekért.